Die Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Kedves kollégák, megnyitom az ülést. Először is el szeretném mondani azt, hogy Jorgos Papakonstantinu képviselő mától 2000 9. október 7-től tagja, lett, tagjává vált a görög kormánynak. Gratulálok neki kinevezéséhez. A hetes cikke értelmében, az egyes bekezdés értelmében megállapítom azt, hogy az általános választások értelmében az ő mandátuma október 7-ével felszabadul. Ezen kívül az elnökök konferenciájától kaptam egy javaslatot a gazdasági pénzügyekkel és a válsággal kapcsolatban,